berekeztjük ezt a vitát. Holnap 12 órakor szavazunk a jelentésről. Most pedig a tanácsügyelés bizottság az intézet kérdések a mali demokrácia újra újjáépítéséről. E Most a két eh, előadó kap szót, Zsoli asszony. La reconstruction et demokratizációs folyamat Malin és az újjáépítés jelentős kérdések. Én viszont három pontra összpontosítanék. A kivelésztés, az szexuális erőszak áldozatainak támogatása, illetve a mi szerepünk a megbékélési folyamatban ne, erő, ne sietessük a választási folyamatot, hiszen ez nem fogja tudni megoldani Mali kérdését, és ez nem volna jó és veszélyes. Malinak szüksége van egy legitim hatóságra azért, hogy újjáépíthesse magát, de azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzet túlságosan törékeny, és a megbékélés eszközei egyenlőre még nem, operatívak annak érdekében, hogy elindulhasson egy békés választási folyamat, nagyon sok nőt megerőszakoltak, illetve kierőszakolt házasságok áldozatai lettek. Ezeket a nőket meg kell hallgatni, segíteni kell őket. Az Európai Uniónak támogatnia kell a civil szervezeteket, Malin, hiszen nekik nagyon súlyos hiányok, eszközökben hiányuk van. Az erőszakhoz járó még hozzá a menedékjogot kérő kérdés, éppen ezért a választási időpontjának meghatározása nagyon szerencsétlen, hiszen ez a monszun idejére esik, és a ramadán idejére Éppen ezért várhatóak majd a demonstrációk, és ezzel csak megsokszorozódik az akadályok száma. Az alapvető szolgáltatásokat ellátó adminisztráció, az infrastruktúra újjáépítése, nagyon fontos feladatok, ezek a demokratizálási folyamatnak is nélkülözhetetlen előfeltételei, és a lakosság évek óta szemed ezek hiánya miatt. Nekünk, európaiaknak párbeszédet kell folytatnunk, és a társadalom minden szegmensét meg kell hallgatnunk, még a legkritikusabb szegmenseket is. Maria Mali, Mali nélőké, és a mi beavatkozásunk, mert nagyon sok malin élő úgy érti, hogy segít, így ezek a segítő lépés, akár gyarmatosítási lépés is válhat, ha nem vagyunk elég óvatosak, illetve ezt ők így érezhetik akár. Köszönöm, mondja az elnök. Danzsan képviselő kap szót három percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én Elmár Brock nevében kértem szót, ő volt a benyújtója ennek a szóbeli választ kérdésnek, és nem tud itt lenni. Ez a vita üdvözlendő, egy nagyon fontos időpontban Mali számára, viszont nagyon hasznos lett volna ezt a vitát már sokkal korábban megszervezni, évekkel ezelőtt. Nem szabad elfeledkezni arról, hogy az Európai Unió, a 27 tagország és az összes európai intézmény 2012-ben 2011-ben alakította ki a szállítási biztonságára vonatkozó stratégiát, és ha ez a stratégia életbe lépett volna, akkor most nem lennénk a jelenlegi helyzetben, és nem egy olyan állásfoglásról kéne vitáznunk, amely ezeket a politikai fejlesztési biztonsági kérdéseket taglal egy olyan helyzetben, ami most már sokkal nehezebb, mint még két évvel ezelőtt. Tehát nagyon fontos behozni azt az időt, amit elvesztegettünk. Sürgető ez a feladat, és jelentős erőkre van ehhez szükség. Zsoli asszony a választási folyamattal kapcsolatban is nagyon sok kérdés merült fel bennünk. Természetesen szükség van az a választásokra, annak érdekében, hogy a helyi szereplők megkapják a legitim mandátumokat, olyan emberek, akik majd felelősek lesznek az ország vezetéséért. Viszont technikai okok miatt, ez a választási folyamat politikai okok miatt is egyenlőre nem biztosított, tehát az olyan választások, amely, tehát ha olyan választások valósulnának meg, amelyek nem megfelelőek, akkor ez tovább torzíthatná az ottani helyzetet. Ami a biztonsági helyzetet illeti, a feltételek itt is nagyon nehezek. Gratulálok a francia hadsereg műveleteihez, az afrikai szövetségesekkel együtt, de azt gondolom, hogy gratulálni kell az európai uh, misszió munkájához és az EUTM, EU eh, e katonai misszió munkájához. Nagyon jól tudjuk azt, hogy itt nem csak eh, képzésről van szó, amire szüksége van az Afrika hadseregnek, hanem egy tényleges újjáépítésre, egy olyan újjáépítésre, amely demokratikus ellenőrzést integrál, lojálisnak kell lenni a katona, katonaságnak a hatóságokhoz, tehát egy olyan katonaságot kell felépíteni, amely intézményként lép fel, ami pedig az Európai Unió általános szerepét illeti, nagyon fontos, hogy itt is és Brüsszelben is levonjuk a következtetéseket a konfliktus előtti helyzet hibáiból, a bizottság. Nagyon fontos, hogy a biztons, közös biztonsági politika keretében a hatékony stratégia mindkét pólusát megfelelően kidolgozza Mali számára. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Pibax úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt parlamenti képviselők! Nagyon örülök neki, ennek a lehetőségnek, hogy szólhatok önöknek Maliról, különösen ebben a pillanatban, amikor a tervezett elnökválasztás már, már csak egy hónap van hátra, és amikor az ENSZ nem sokára átveszi az afrikai vezetésű Mali missziót. A kérdések és a reakciók meg kell, hogy szülessenek. Először is Európa megfelelőképpen reagált a Malit fenyegető és az egész Száhél övezetet fenyegető válságra. A Száheli, Száhili stratégia, amely 2011-ben alakult ki, tiszteletben tartotta az helyi hatóságok szerepét. Koordináltan léptünk fel, Egyrészt a nemzetközi támogatási és nyomonkövetési csoporton belül, és a tagállamok, egyes tagállamok bilaterális cselekvésén keresztül is. Még a 2012-es március 22-i államcsíny előtt is, és a sürgősségi humanitárius segítség, amely 112 millió euróra rúgott, az ECO főigazgatóságon és két oldalú csatornákon keresztül elért oda. A francia szervál operát, a francia szervál művelet keretében támogattuk a Mali népet, és az ECOVASZ-t is 50 millióval támogattuk, valamint a KKBP e EU-TM misszióján keresztül elkezdtük képezni a mali hadsereg katonáit áprilisban, és gondoskodtunk arról, hogy végre január 29-én elfogadják az úti tervet. Az Európai Unió Mali számára nagyon fontos fejlesztési partner, és nagyon fontos nemzetközi érdekeltje is az ország fejlesztésének. Május 15-én egy magas szintű nemzetközi adományozó konferenciát tartottak Brüsszelben, amelyet Mali, az Európai Unió és Franciaország elnökölt, és összesen több mint 3,25 milliárd eurót gyűjtöttek össze itt adományként, ebből Európa körülbelül 1,4 milliárd eurót ad, 848 milliárd ebből a tagállamoktól fog származni, 523 milliárd pedig a bizottságtól. És aláhúzom, hogy ez nem csak egy, egy sima adomány, hanem a mali cselekvési terven alapul. Azon kívül átfogó megközelítést alkalmazunk annak érdekében, hogy minden rendelkezésünkre álló eszközzel megfeleljünk a rövid, hosszú és középtávú kihívásoknak is, például a stabilitási eszköz, vagy a tematikai és regionális programmal kapcsolatos projektek révén. Az Európai Bizottság szeretné stabilizálni az országot, újjáépíteni a demokráciát és a jogállamiságot, és enyhíteni a válság hatását, amely már 2012 óta sújtja Malit. Az Európai Bizottság ennek fényében projekteket indított el, és további beavatkozásokra kész ebben az évben a 2013-14-re vonatkozó Mali terv alapján. A fő képviselő egy új EU különleges képviselőt nevezett ki, aki a legfontosabb szereplő lesz majd annak elősegítésében, hogy minél békésebben át tudják venni a mali hatóságot az ország egész területén az irányítást, különösen az északi kidál területről van itt szó minden a mali útiterben leírt területet támogatunk, a hadsereg reformját, a demokratikus ellenőrzés megteremtését, az új, a megbékélési bizottságot, és a választási, választásokra is megfigyelőket fogunk majd küldeni Louis Michel vezetésével. Szeretném azt is hozzátenni, hogy bizonyos kritikák ellenére úgy, úgy érzem, hogy nagyon gyorsan reagáltunk, a nagyon gyorsan romló helyzetre. Már februárban eh, készítettünk egy stabilitási csomagot, amely 20 millió euró volt, és ez lehetőség, lehetővé tette azt, hogy a eh, az ottani jelenlétet támogassuk, és támogassuk a közvetítést a két oldal között. Azon kívül a Mauritánia és Niger felé nyújtott segítséget is eh, egyenként 25 millió euróval növeltük meg, és a KKBP e kap missziója is elkezdte a kapacitásépítést eh, Nigerben, valamint Nigerben, Mauritániában és Maliban is eh, a száhéli övezet biztonságára vonatkozó intézkedéseket vezettünk be. Um, természetesen nagyon nehéz még mindig a helyzet az egész régióban, ezért Maliban a rekonstrukció, az újjáépítés a legfontosabb feladatunk és nagyon sokban, nagyon nagy részben majd a helyi résztvevők, a helyi érdekeltek politikai akaratától fog függeni. És az is nagyon fontos, hogy hatékonyan tudjuk nyújtani neki a segítséget, hiszen az elmúlt évtizedekben azt a hibát követtük el, hogy az adományozott pénzek nem tudtak pozitív hatást gyakorolni a fejlődésre. A biztonsági szektor, különösen az igazságügyi szektor és a jogállamiság stabilizálása szintén nagyon fontos. A teher megosztás még nem döntődött el, de az biztos, hogy az Európai Unió kapacitás építő eszközeivel és stabilitási eszközeivel, valamint a KKBP-n keresztül tett intézkedéseivel főszerepet fog ebben játszani. A megbékélés hosszú távú folyamat lesz, az Európai Unió tudja majd támogatni az Nemzeti Párbeszéd Bizottság munkáját, a, a megbékélés sikere viszont mind a két, rész, mind a két fél részéről megköveteli a jó akaratot, és csak így tudnak majd megfelelő kitárgyalt eredményre jutni. A, nem, az emberi jogok kérdését is aláhúznám, a mali hatóságok jelenleg az emberi jogok kérdésében is próbálják kiművelni a katonáikat, ami nagyon fontos. Az afrikai megfigyelők munkáját is finanszírozza az Európai Unió, de nagyon sokszor történnek még emberi jogsértések, és ez veszélyezteti a megbékélést. Mindent megteszünk ennek támogatására. Azon kívül a határokon átnyúló biztonsági együttműködés is nagy kihívást jelent. A E, Nigerben vagy Algériában tapasztalt e, támogatások is, támadások is ezt mutatják. Ezen kívül a terrorizmus és a e, kábítószer kereskedelem, a korrupció elleni harc is továbbra is nagy kihívás maradt, valamint a líbiai helyzet is súlyos. Szükség van egy olyan regionális keretre és egy olyan fórumra, amely segíti majd a regionális partnerek közötti véleménycserét és megbékélést. Ez segíti majd a hosszú távú szociogazdasági kihívások kezelését. Még átfogóbb támogatásra van szükség, de amit nem tudunk mi magunk helyettesíteni, az a mali hatóságok saját politikai akarata, és az, hogy végre megfeleljenek a kihívásnak. Biztos vagyok benne, hogy a támogatásunkkal sikerül majd az országot újjáépíteni, vannak olyan források, amelyek rejtettek voltak, és nem tudtak megfelelőképpen működni, de biztos vagyok benne, hogy Mali hajlandó vezetni az erre vonatkozó munkát, mi pedig meg, meg fogjuk tudni nekik adni a szükséges támogatást. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr. Most pedig a frakciók vezérszónokai következnek a néppárt nevében Préde úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék most kitérni az aktualitásokra. Kompaura elnök vezetésével a kideli helyzet kapcsán egy megállapodást szeretnénk aláírni, és azt gondolom, hogy ez mindannyiunk számára nagyon fontos, ennek a megállapodásnak az aláírása, annak érdekében, hogy a helyzet normalizálódhasson. A választások veszélybe kerülhetnek, és nem tudjuk a választásokat egy ilyen törékeny helyzetben elképzelni. Maradjunk optimisták, és térjünk vissza a mai vitánk központi kérdéséhez, az újjáépítéshez, mint ahogy ez már elhangzott, Történt katonai beavatkozás, ez sikeres volt, gratuláltunk, mert több alkalommal a katonai hadseregnek, és vannak ígéretek a segítségre egy új, majd érdekében létrehozandó konferencia, óriási forrásokra van szüksége az országoknak. A mai kormány a forrási 30%-a csökkentettek a 2012. márciusi államcsíny után. Kb. félmillió ember kényszerült elhagyni otthonát, és több tízmillió van, akik még mindig táborban tartózkodnak. A szoktatáshoz, egészségügyhöz való hozzáférés még nem sikerült helyreállítani, és a becslések alapján körülbelül egy millió mali állítja azt, hogy és éhénységben szenved. Ahogy a biztos említette, Európának is feladatot kell betöltenie ebben a jelentős projektben. Köszönöm szépen a szocialisták és demokraták nevében Gomez asszony. A mali helyzet alakulása attól függ, hogy véget ér az erőszak, és egy megfelelő menetrendet tudunk biztosítani az átmenethez erről már megegyeztek. Most a kérdés persze az, hogy a biztonsági feltételek nélkül a választási folyamat esetleg nem jár -e negatív hatásokkal inkább. Hogyha újra felépítjük az országot, akkor újra megbékélésre van szükség etnikai, szociális, vallási alapon, a tuaregekkel is meg kell békélni, és ez nyilván csak úgy megy, ha az összes társadalmi csoportot bevonjuk. Vegyük például a nőket, a nőknek fontos szerepet kell juttatni ebben a folyamatban, és itt kell segítséget nyújtania az Európai Uniónak, hogy biztosíthassuk azt, hogy tényleg eredményre jutunk. Ezen kívül fontos még az is, hogy a terrorista hálózatokkal szemben lépjünk fel, hiszen ezek nem csak Málit, hanem az egész elővezetett veszélyeztetik. Ahhoz, hogy Mali a demokrácia útján maradjon, fontos, hogy a hatóságok, az Európai Unió és más államok segítségével gazdasági fejlődés útjára lépjenek, hiszen ha alapvető igényeket, szükségleteket nem tudunk kielégíteni, és ez ma ne, erre ma nem kerül sor, a humán területen nagyon alacsony a fejlettség, akkor Mali nem fog tudni haladni azon az úton, amit mi szeretnénk. Nem éri el azt a küszöböt, hogy a gazdasági modernizáció mellett a demokrácia is fejlődjön. Az Európai Uniónak egy átfogó megközelítést kell alkalmaznia meg kell szüntetni a szegénységet, ezzel ellen kell küzdeni, fel kell lépni a szervezett bűnözés, a terrorizmus ellen, és természetesen nem csak Maliban, hanem, és, hanem más szakelővezeti országokban is. Az Alde nevében Görenc úr, két és fél percben. Köszönöm, elnök úr. A katonai állam csíny után Marlin a helyzet újjáépítése nehéz feladat. Már sok minden történt, de még mindig um, sok feladat van. A kideli térség még mindig nem um, biztonságos. A második probléma a teljes száheli térség törékenysége, amelyek, a, amelyet az arab tavasz óta számos esemény rázta meg. Nem lehet a helyzetet most úgy ért, értékelni, mintha az erőszaknak vége, vége lenne. A helyzet súlyos bodolt, és úgy gondolom, hogy az országban elsúlyosbodott helyzet teljes térséget is veszélyeztetheti. Az elnöki választások um, júniusra vannak kiírva, illetve augusztusra. Az Európai Unió választás megfigyelő missziót küld az országból, új Michel fogja ezt elnökölni. Második megjegyzésem, gratuláljunk a nemzetközi közösség erőfeszítéseihez, az ENSZ, um, a FISMA missziójának munkájához, ez nagyon jó példa. A harmadik megjegyzésem, a donor konferencia, amely Brüsszelben volt, több mint 3 milliárd eurót eh, fektetett bele az ország, arról döntött, hogy több mint 3 millió, milliárd eurót fektetek bele az ország újjá építésébe. Meg vagyok győződve arról, hogy az elnök választások a kétségek ellenére jó döntés. Miért? demokrációs folyamat része az elnök választás, amelyek 90-es eh, években indultak el. A választás előtt az állam felépítése nem volt tekintettel arra, hogy csak az egyetemes választások tudnak dönteni az intézmények létrehozásáról. És a polgárok bizalmát és erre kell építeni, csak így tudnak megbízni az intézményeikben, hogyha egyetemes választások történnek. Traoré asszony, korábbi kulturális miniszter beutazását megakadályozta Mali, és nem értem, hogy miért történt a beutazás megakadályozása. Köszönöm szépen a zöldek nevében Alfonzi úr egy percben. Köszönöm, elnök asszony. A jelenlegi helyzet már nagyon fontos. Az elkövetkezendő hónapok eseményeitől függ majd az elkövetkezendő 15 eh, évben ennek a térségnek a helyzete. A mali eh, katonaságot a bosszú hajtja és pucsista kísérletek. A francia beavatkozás óta ezek az események rendkívül aggasztóak jövő héten. Hétfőn lesz Brüsszelben egy konferencia, 13 civil szervezettel, akik megkongatták a vészharangot. Európai Unióként továbbra is van dolgunk Malén. A terroristák ellen történő francia, történt francia művelet nem érkezett el a végéhez. A kideli térség helyzetet is meg kell oldani, illetve a lazavadi térség helyzetét. Na, nagyon fontos, hogy a mali élők tényleges autonómiát élvezhessenek, ehhez egyensúly és tényleges stabilitásra van szükség ebben a térségben. Köszönöm. E Az SCR e nevében Zahradil úrnak adom meg a szót másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, Ma olvastam az újságokban egy jelentést, amely, azt, amely nagyon jól illusztrálja, hogy Maliban mi történt, és hogy milyen fokú pusztítás történt ebben az országban. Az UNESCO adta ki ezt a jelentést, amely a, a történelmi város Timbuktu elpusztításáról szól. 15-16 sírhelyet és több ezer kéziratot semmisítettek meg, ez egyszerűen egy kulturális katasztrófának nevezhető. Emellett politikai és gazdasági pusztítás is folyik, amely még ennél sokkal nagyobb jelentőségű, az egész régióra kiható jelentőséggel van. Az én frakcióm sokszor visszafogottan reagál az európai tevékenységekre, de itt most tényleg támogatom az európai megoldást. Minden olyan fellépést támogatunk, amely biztosítja a szuverenitást az országban, és valamiféle megbékélést eredményez. Franciaország szerepét már többen is aláhúztak, meg kell erősítenünk. Tényleg arra volt szükség, hogy valaki nemzetközi szinten cselekedjen, és ezt Franciaország tette meg. Az Európai Unió kiképző misszióján belül a cseh köztársaságnak is van egy 14 csapatból álló része, csak támogatni tudjuk az európai fellépést ebben a kérdésben. Köszönöm szépen a GUE nevében, Lőzing asszony adja meg a szót. A katonai intervencióval bevezetett megoldási stratégia nem megoldásra vezet, hanem a bizonytalanság és az erőszak fokozódásához vezet a régióban. A nemzeti háttér mellett nemzetközi tényezők is szerepet játszanak a konfliktus kitörésében, és a lakosság az érdekek ütköző területébe kerül. Éppen ezért a nemzetközi feltételeket is meg kell változtatni, mint a Világbank és az IMF előírásait, és meg kell nézni a az uránbányászat szerepét is. Arról nem is beszélve, hogy a szervezet bűnözős szerepét is meg kell vizsgálni a különböző titkos szolgálati felépések során, illetőleg a szalafita terroristák kérdése is felmerül. Nincs -e legitimitása egy fellépésnek, ha csak az uránbányászatra szolgál, miközben figyelembe vesszük, hogy ez gyerekek halálát okozza, gyerekek nyomorát. Mali egy gazdag ország, de az emberek szegények maradnak és tovább szenvednek annak érdekében, hogy mások tovább továbbra is gazdagok lehessenek. Másfél percben Strifler asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Egy héttel ezelőtt jártam Malin és Mauritániában. Malin nagyon súlyos eh, az emberjogi helyzet, az elnökválasztások eh, hamarosan bekövetkeznek, és a nemzetközi közösség aggódik ennek finanszírozása miatt. Az élelmiszerbiztonsági helyzet észak is nagyon súlyos, de az ország teljes részén. Nem sokára elkezdődik a monszun időszaka, nagyon sokan alultápláltságban szerveznek, illetve a kolera is kitörhet, illetve más járványok. észak Malina, a dzsihadisták, illetve különböző kábítószer csempészek is tevékenykednek. Nagyon sok humanitárius segítségnyújtó távozott az országból, és foglalkozni kell Amberában a Mauritániai, Mauritániában tartózkodó menedékjogot kérőkkel. Nagyon súlyosak a feszültségek, illetve a táborok helyzete is aggasztó jelentős vihar sújtotta ezt a tábort, és nagyon nehéz az élelmiszer elosztása a menedékjogok jogok kérők egyáltalán nem szeretnének Malira visszatérni Mauritániában, amíg nem biztosak a biztonságban. A választások azt gondolom nagyon fontos lépés a demokráciához való visszatérésben. Az ország északi részében ez különösen fontos, illetve fontos a választások szavahelyesítőséget biztosítani. A hatóságok ténylegesen tisztességes választásokat szeretnek megvalósítani, ez örömletes, de azt gondolom, hogy a kihívás továbbra is nagyon súlyos. Te említettem, biztonsági fenyegetettségek vannak a menedékjogot kérők, vannak olyan fiatalok, akik nem tudnak részt venni a választáson, mert nem tudtak regisztrálni, és a kideli térség helyzete, mint említettem, különösen aggasztó. Köszönöm. Köszönöm szépen. Cortez úrnak adom meg a szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Mindenki tudja, hogy milyen aktívan szerepet játszottunk Maliban. Az is igaz azonban, hogy még egy sor kihívás áll előttünk, amelyeket meg kell osztanunk, és együttműködés keretében kell folyosítanunk Malinak a humanitárius segítséget is. Jelenleg nagyon nagy mennyiségű segítséget nyújtunk már, hiszen a, a nagyon sok embernek egyszerűen élelmiszer segélyre is van szüksége, és nagyon sok gyermeket fenyeget a kockázat, annak a kockázata, hogy éhen hal. Az Európai Uniónak koordinálni kell, különösen az ország területén dolgozó civil szervezetekkel a segítségnyújtást, biztosítanunk kell azt, hogy ne éhezzen még több ember, és ne legyen még több szegény az ENSZ ö, megemlítette a gyermekkatonák ügyét, a rettenetesek kínz, rettenetes kínzások ügyét, a szegénység elleni harcban segítenek a szegénység elleni harc a legfontosabb, különösen a nők és a gyermekek esetében, és nagyon fontos, hogy az országban támogassuk az emberi jogokat is. Köszönöm szépen, Rinaldi úr kapja meg a szót két percre. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. Mali esetében három fix pontról beszélünk, az eh, ENSZ fellépése, illetve a donor közösség, amely eszközöket biztosít, aztán van egy választási naptár is. Mindenek előtt az elnök választásra ügyelünk, meg kell nézni, hogy az általános választásokat meg tudjuk tartani. A negyedik elem pedig az lenne, hogy az Európai Unió egységes véleményt alkotott, hogyha most Líbiát, vagy Irakot, vagy Szíriát veszük, akkor ez sem kis eredmény. Mali természetesen megérdemli ezt, egy háborús áldozat országról van szó, és a, igazából nem ő a felelős ezért háborért. Barbárságról kell beszélnünk, nőket erőszakoltak meg, és karokat csaptak le, és emlékműveket tettek tönkre. Meg kell nézni, hogy mi történt más országban, Afganisztánban. Mindenek előtt szükség van arra, hogy megfelelő koordinációt alakítsunk ki hogy ne végezzünk párhuzamos munkát a donorok részéről. Másrészt a pénzügyi segítségnek oda kell eljut jutnia, ahova azt szántuk. Másrészt pedig a mali politikai rétegnek, osztálynak is felelősséget kell vállalnia. Mali a saját ellentmondások áldozata is. Segíthetünk ez a válság után megoldani ezt. Ide tartozik például a korrupció, és szükség van olyan pártokra, amelyek a nemzet érdekeit képviselik, és az egész ország területén a polgárok számára alapvető szolgáltatásokat kell biztosítani. Így, csak így lehet értelme annak, hogyha visszaszerezzük az északi részt. Elég Maliban azt szokták mondani, hogy semmilyen betegség sem természetes. Mindig van egy oka egy betegségnek. Különböző nevek merülnek fel, és amelyek a, jogáll- amelyek a jogállamiságot veszélyeztetik. Látni kell tehát, hogy Mali esetében számos oka van annak, hogy ebbe a válságba kerültek. Ezeket a gyökereket kell kezelni, meg kell szüntetni az okokat, és felelősséget kell vállalnia valakinek Maliban ezért. Galler úr, két percben. Köszönöm, elnök asszony. A demokrácia és az újjáépítás Máliban természetesen európai érdek, is. ez nem csak a mali nép érdeke. Nem akarjuk, hogy ott egy hatalmi vákum alakuljon ki a száhelővezetben, ahol a dzsihadisták és más szélsőségesek fejlődhetnek. Ezért fontos volt, hogy Franciaország közbeavatkozott, és hogy mi Európai Unióként egy kiképző küldetést alakítottunk ki. A demokratizálódás azt jelenti, hogy tisztességes választásokra van szükség, szabad választásokra. Egy néhány kolléga már némi kételyt osztott meg ezzel kapcsolatban velünk, és szeretném én is kifejteni, hogy megfigyelőként Tunéziában és Pakisztánban megtapasztaltam, hogy milyen sokáig tart valami, ha nulláról kezdünk. Tunéziából januárban akartunk kezdeni, aztán júniusban akartak választani, aztán később, végül októberben lett választás, tehát vannak kérdőjelek valóban a kérdés tényleg az, hogy hogy lehet a Maliban választásokat megszervezni, olyan választások, amelyek pozitívak. Louis Michel nem találhat ki új sztenderdeket ezen a területen, hanem mi mindenhol az európai közös mércét, sőt, tehát a nemzetközi mércét kell alkalmazni. Éppen ezért a választási nyilván, választói nyilvántartásnak működnie kell a sivatagi területeken is, nem csak Timbuktuban a választóknak lehetőséget kell adni arra, hogy tájékozódjanak, a jelölteknek lehetőséget kell adni arra, hogy kampányt indítsanak. Az egész struktúrát ki kell alakítani ehhez, hogy a végén azt mondhassuk, igen, ez egy olyan választás volt, amely magas színvonalon valósult meg, és hát itt tényleg vannak kételjeim. Bízom abban, hogy a mali hatóságokkal együttműködve a választásokig végül is egy néhány dolgot mégiscsak el tudunk indítani azért, hogy ne legyen egy plusz problémánk a végén, hogy az újjáépítés mellett nyilván a vesztesek esetleg azt mondják, hogy nem demokratikus választáson tör veszítettek. Köszönöm. Köszönöm. Tirolian kolléga kap szót másfél percben. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! A béke fenntartás az ország újjáépítésé kapcsán nagyon fontos, hogy az EU s vállalja felelősségét Franciaország mellett. A nemzetközi donorkonferencia megerősítette az EU támogatását a mai kormány felé, lehetőséget biztosít a nemzetközi közösség pénzügyi eszközének összesítésére, 3,25 milliárd euró értékben. Nagyon fontos, hogy különböző kihívásoknak tegyenek eleget a hatóságot. Az ottani intézmények nagyon sérülékenyek, éppen ezért a polgárok szemében is csökkent a szavahihetősége az állam, különösen éjszakon. Nagyon fontos, hogy megvalósuljanak a szabad választások. Ha az Európai Unió megfigyelési missziót küld, és azt gondolom, hogy ez pozitív. Hangsúlyozni szeretném azt, hogy a regionális partnereket is fontos bevonni ebbe a folyamatban, a mali stabilizálása érdekében. Szaheli térség instabilitása továbbra is probléma, és a biztonsági, illetve a fejlesztési stratégia továbbra is Fontos, hogy fenntartható megoldásokat hozzanak a mali polgárok számára, illetve a száhli térség számára. Köszönöm. Grazie. La parola all'onorevole. Köszönöm szépen. Stászné úr kapja meg a szót másfél percre. Köszönöm, elnök asszony. Először is gratulálok a sikeres francia művelethez Mali északi részében. A szálafi és a dzsihád militáns csoportok ellen felléptek, és ezek voltak azok, amelyek már nagy területeket elfoglaltak 2012 elején. Az offenzíva sikeres volt, a militánsok és az extremisták azonban még nem veszítették el teljes mértékben a harcot, és csupán katonai eszközökkel nem is fogjuk tudni megoldani a problémát. Annak érdekében, hogy hosszú távú stabilitást teremtsünk, a radikalizáció forrásainál, gyökerénél kell kezelnünk a problémát. Az Európai Unió Malinak ebben segítséget tud nyújtani, hogy az instabilitást és a konfliktust kezelje. Ezek nagyon komplex és mélyre, milyen gyökerező problémák az intézményi gyengeség és a korrupció is ok, ok, megnevezhető ennek okaként, és a mai feladat az az, hogy a korrupciót hogy tudjuk csökkenteni, hogy tudják csökkenteni, és a közjavak elosztását hogy tudják igazságosabban megoldani. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen. Castex kolléga kapja meg a szót egy percre. Madame la Présidente. Elnök asszony, tisztelt biztos úr! Néhány hónappal ezelőtt sokan sajnáltuk azt, hogy az Európai Unió nem volt eltökélt táp, annak érdekében, hogy a válságot elkerülje, amely kirobbant eh, a francia művelet után Malén. Nagyon fontos a demokrácia az visszatérés, a béke garantálása, illetve egy újabb válság eh, megakadályozása. Az összes ok, amely a válságot kiváltotta Malén, még mindig létezik. Éppen ezért ezzel a megakadályozással tulajdonképpen a fejlesztési politikára is visszavezet bennünket. Franciaország erőfeszítése hiába valók lettek volna, hogyha az Európai Unió nem segíti mindezt megelőzési munkával. Július-augusztusban választások lesznek, de ez nem fogja az ország stabilitását megoldani, még kevésbé a száheli térség stabilitását. Éppen ezért azt gondolom, hogy nem csak a demokratizációs folyamatban kell eltökélnünk magunkat, hanem egy új válság kirobbanásának megakadályozásában is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most egy percre Diaz de Mira úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon sok kihívás eh, van itt, de én elsősorban a menekültekről szeretnék beszélni, illetve az intézmények tönkretételét, amely különösen az ország északi részében nagy jelentős. A biztonságról van szó, illetve a területi újjáépítésről. Itt a demokrácia kiépítése és a megfelelő legitim választási rendszer kiépítése ugyanúgy lényeges. A az egész országon átnyúlóan, átfogó jelleggel kell egy olyan ö, folyamatot elindítani, olyan választásokat tartani, amelyben mindenki részt vehet, ugyanis a jelenlegi választási rendszer csak 30 százalékát, a lakosság 30 százalékának biztosítja a szavazati jogot. Ebben tehát részt kell vennünk, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a megfelelő választási rendszer kialakuljon. El kell kerülnünk ugyanakkor azt, hogy hogy atyáskodó módon ö, bele szóljunk az országban folyó munkában, úgyhogy nagyon ö, okosan, észszerűen az egész ország területére kihatóan kell elvégeznünk ezt a munkát, nem csak az ország egyik részében. Elnök, köszönöm szépen, Zala úr kapja meg a szót egy percre. Kollégáim, az Európai Uniónak az iszlám, a radikális iszlám és a terrorizmus ellen kell harcolnia, és ennek a harcnak a kulcsfontosságú területe országa Mali. Az egyik legfontosabb feladatunk ezen belül az, hogy ezt a jelenséget ne engedjük tovább terjedni a szubszaharai afrikai területekre. Ennek érdekében egy biztonsági zónát kell megteremteni a száheli övezettől Afrika szarváig. A stratégiai biztonsági mechanizmust ki kell alakítani, mégpedig egy olyan mechanizmust, amely jól működik, és a szubszaharai Afrika felé, valamint Észak-Afrika felé is megpróbálja megakadályozni ennek a negatív jelenségnek a tovább terjedését. Mali stabilizálása akkor fog se sikerülni, hogyha, hogyha emögé pénzügyi támogatást is tudunk majd felvonultatni. Un minuto e trenta. Kokán úr, másfél percben, elnök asszony. A konferencia során, amit az EU februárban szervezett idén, megállapítást nyert, hogy az EU-nak fókuszálnia kell arra, hogy Mali a demokratikus megoldások érdekében működjön, és lehetővé kell tenni, hogy részt vegyen a lakosság a politikai és a gazdasági életben. Ha ezt el akarjuk érni, akkor szerintem el kell kerülni a szint a tünetorientált politikát, hiszen csak radikalizálódásról meg ilyenekkel gondolkodunk. A nemzeti kormánynak megfelelő biztonságot kell biztosítani, és az EU-nak segítenie kell pénzügyileg és politikailag is, hogy a Sahel kezdeményezés előretőjön, és egy átfogó megközelítés keretében tudjuk a kihívásokat kezelni. Ha, ha sikeresen ha újra akarjuk építeni a stabilitást és Malit, akkor az élelmiszerbiztonságra van szükség, élelmiszerellátás biztonságára meg kell erősíteni a mali erőket. Ezek az első lépések. Ezért üdvözlöm azt, hogy létrejön az EU kiképző missziója Maliban, amely egy kritikus pont a biztonság megteremtésében. Az Európai Uniónak meg kell mutatnia, hogy képes segíteni a nagyon nehéz feladat megoldásában Malinak. Köszönöm szépen. Gabriel úr. Malina helyzet nagyon um, bonyolult, és a Burkina mi elnöke folytatott meg, meg uh, megbeszélések és gyümölcsözőek voltak. Ami az újjáépítését illeti, nagyon fontos, hogy ne felejtsünk ki korlátozó tevékenységet, biztosítani kell a megfelelő választásokat, hiszen egyrészt arról is szó van, hogy az Európai Unió missziója aktív módon erősítse a katonák és tisztei közötti bizalmat. Másrészt egy esetleges megállapodásról történő aláírás, a Máliba történő békés visszatérés érdekében azt gondolom, hogy pozitív jelzés lehetne, hiszen a hadseregnek garantálnia kell a biztonságot Mali teljes területén, ahol a választások sok kerül. És ahogy biztos úr említette, a nemzetközi közösség, az EU, a francia um, hatóságok, az afizma nem helyettesíthetik a mali államot. Annak érdekében, hogy fenntartható fejlődés megoldás szülessen, nem lehet mindent a választások utára halasztani. Az erőszakos fellépéseknek utána kell járni a civil lakossággal szemben, ami a mai hadsereg képzési misszióját írta, a megfigyelő missziót. Azt gondolom, hogy ezek mind olyan konkrét lépések, amelyek eh, mali értekében történnek tehát a választás utáni időszakban történő EU-s fellépés is meghatározó lesz, és tartanunk kell magunkat a vállalásainkhoz. Ami a száhli térség biztonságát illeti, azt gondolom, hogy ez a teljes térség biztonsága garantálásának egyik kulcsa. Köszönöm. Köszönöm szépen. A KGI eljárás keretében Korhola asszony Köszönöm szépen, elnök asszony. Ha megnézzük a mali helyzetet, már úgy tűnik, hogy amire szükség van, hogy mindenkit egy asztalhoz kéne leültetni a tárgyalásokon, aki érintve a helyzetben egy nemzeti megbékélési bizottságot kell létrehozni, ennek nagyon örülök, hogy ezt a célt kitűzzük, és tényleg ez egy eszköz, amelyel elindulhatunk a megoldás irányába. Az Európai Uniónak sokat kell fáradozni, sokat, Európai Unió sokat fáradozott az elmúlt években a folyamat beindításán, és béke teremtő misszió keretében kell segítenünk az országnak, az összes fegyveres erőt meg kell hívni a tárgyalásokra, amelyet a békéről folytatunk, és remélem, hogy ennek segítségével egy új malit tudunk építeni a jövőben. Köszönöm szépen. Barks, biztos úr. Elnök asszony, igen, tisztelt képviselők, ez egy tényleges érdemi vita volt, és egy sor pontot felvetettek, és valamennyien fontosak. Először is el kell, hogy mondjam, az összes támogatás, amit Malinak nyújtunk, az Mali vezetése alá kerül. Mi támogatjuk a menetrendet, amit a Mali hatóságok dolgoztak ki, és 2013-2014-re készült ez a terv, megint csak a Mali hatóságok részéről a választásról, ugyanezt mondhatjuk el. Természetesen megfelelő pénzügyi támogatást tudunk biztosítani ehhez. Azt szeretnénk, hogy a választások hitelesek, demokratikusak legyenek, és az összes érintettet bevonjuk, és valamennyi mali polgának lehetőséget kell adni, hogy kifejezzék véleményüket másodszor. Szeretném elmondani, hogy a, a biztonsági tanács határozata alapján indultunk el a feladat megoldása felé, és ezért ENSZ csapatokat alkalmaznak, és ENSZ misszióra kerül sor már kinevezték a vezetőjét ennek, aki ő pedig valamikor a holland fejlesztési miniszter volt, tehát komoly elkötelezettséget vállalunk. A harmadik pont, meg kéne nézni azt is, hogy milyen szolidaritás kaptak az EU tagállamoktól a mali hatóságok a támogatást nem csak Franciaország vagy az Európai Bizottság adta, hanem el kell, hogy mondjam, például a kiképzés esetén a lettek is részt vettek, és örülök annak, hogy az én országom igenis részt vesz a kiképzésben a litván nép támogatását bizonyítja ez. Aztán a pénzügyi megállapodásról is beszélnünk kell, megfelelő szociális szolgáltatások érdekében ehhez szükség van, az emberi jogokat beszélnünk kell, ehhez is támogatást nyújtunk ez egyébként a támogatás vonatkozik az államra és a civil társadalomra is. Végül pedig szeretném elmondani, szeretnénk végre látni, hogy Szahelben javul a helyzet. Ez egy komoly kihívást jelent, de a szaheli helyzet alakulása 2011 óta alapot biztosít a további fejlődéshez. Épp éppen ezért újabb elemekre szükség van természetesen, de ami kialakult, az az EU véleménye szerint jó alapul szolgál a további fejlődéshez. A lényeg az, hogy korlátozott a pénzügyi forrásunk, de éppen ezért okosan kell felhasználni a pénzeket, hogy ez a vidék virágzó legyen, biztonságosabb legyen, és ez mindenképpen hosszú távú eredményeket hoz majd. Nézzük, most Mali bekerüljen a fejlesztési együttműködésbe. Már korábban itt a plenárison az elnök beszélt erről. Tudjuk, hogy ez egy törékeny ország, és mindent elkövettünk annak érdekében, hogy élelmiszer biztonságot garantáljunk, és megfelelő fejlesztési programokat. De látni kell, hogy a hadsereggel probléma van a fegyveres erőkkel, és el kell dönteni, hogy mit tudunk tenni. Most a kiképző misszió már működik, a mali hatóságok kérték ezt de az elnök ezt régebben nem kérte, tehát vannak bizonyos korlátok, határok, amelyeket meg kell vitatni, hogy hol tűzzük ki. És természetesen nagyon bonyolult a fellépés, nagyon érzékeny feladat hogyha meg akarjuk vitatni ezeket a problémákat, és megoldást akarunk kínálni. És azt látni kell, hogy bizonyos tendenciákat nem vettek figyelembe. Azt gondolom, hogy amit Maliban tettünk, az fontos volt. Nem volt olyan mindig százszerzalékig eredményes, hogyha a mali hatóságok kérik a támogatást, és ha ők bátrabbak lettek volna, annak idején akkor szerintem elkerülhetek volna a válságot, és jobb lenne a helyzet. De ez késői bölcsesség. Éppen ezért eh, szerintem büszkék lehetünk arra, amit Maliban teszünk, a támogatást, amit nyújtunk, és javítani kell a támogatásunkat, ahol csak lehet. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr volt akkor most a vitát az állásfoglalás tervezetről Marival kapcsolatban lezárom, holnap ejtjük meg majd az ezzel kapcsolatban.